Good afternoon. Ismételten jó napot kívánok. Ecco, ecco, ecco. Good afternoon, everybody. Jó napot mindenkinek. Welcome back to the afternoon session. Mindenkit üzlök a délutáni ülésem, a műhely délutáni ülésén. A nap során most sorra ö, kerül a munka dokumentum ismertetése a e, vállalaton belüli áthelyezés a téma ICT rövidítve. Itt van a ö, e, felelős előadó, Szervátora Jakolino, a Libe szakbizottság képviseletében ő ö, e, kapja meg a szót, utána a bizottság és a tanács valamint az eljárási szabály értelmében, 50. cikk értelmében az előadó. És üdvözlöm e úr társait itt a tribűnön, Stefano Manservici urat, az Európai Bizottság belügyi főigazgatóság főigazgatója újból üdvözöljük valamint Vadasi Vivient délelőtt is itt volt az ülés során. A Magyar Köztársaság EU melletti állandó képviseletének ö, IB tanácsosa, valamint kollégánkat Liza Jakonszári előadó a Foglalkoztás és Szociális Szakbizottságtól. Tehát elkezdjük az ülést, szeretnék emlékeztetni rá, ma délután lássuk az időkereteket. Biztos vagyok, hogy sokan el kell érjék a repülőgépüket, hiszen húsvét közeledik. Ezért nyilván többen is sietnek ki a repülőtérre az ülés után közvetlenül. Ezért nagyon fontos, hogy betartsuk az időkereteket, így érhetjük el a repülőnket. Először az előadó Jakolino úr. Sí, presidente. Una buona sera. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit üdvözlök Üdvözlöm a kollégákat és a különböző előadókat. Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy megtárgyalhatjuk az irányelveket. Ez adja a tárgyát az idény munkások ma dél ügyeinek ma délelőtti megtárgyalásának is. Délelőtt a harmadik országbeli idény munkavállalókról beszéltünk, akik magáncégekhez jönnek dolgozni. Fel kell tudni őket használni az Európai Unión belül, másokkal más munkavállalókkal azonos vállalatnál ezt az iránynyilvet elfogadták, ez egy csomag része, amely a legális bevándorlásról szól. a piac átlátható és egységes kell legyen. Ez az irányelv alapkövetelménye. Az irányelv a bevándorlási mozgást, áramlást a piac szükségleteihez próbálja igazítani. Vannak világos képzettséggel rendelkező munkavállalók, de ez az irányelv vonatkozik ennél tágabb körre is. Ez vonatkozik a vállalatvezetőkre, azokra is, akik gyakorlaton vannak, azokra is, akik specifikus szakképzettséggel rendelkeznek, és hozzá tudnak járulni az európai egységes piac fenntarthatóságához. A javaslatokat viszonylag gyorsan meg kell tenni, gyorsan meg kell vizsgálni a szöveget, hogy megvitathassuk többek között a család egyesítést a dokumentum értelmében. A dokumentumot már megvitattuk a bizottsággal és a tanácssal, itt nagyon pontos szabályozásra van szükség. Az Európai Bizottság már megvizsgálta, hogy a Schengen egyezményt hogyan lehetne felülvizsgálni többek közt azért, mert nyomást gyakoroltak. Például tegnap 700 bevándorlóval egy hajó érkezett a Szaharától délen, Tarától délre található országok polgárba és Lampeduza-ba Olaszországba érkezett. A kulturális dialógus része a migráció, de ez beletartozik a gazdasági rendszerbe is. Úgy véljük, hogy ez az irányelv nagyon hasznos politikai szempontból meg kell vizsgálni, milyen ellenőrzési mechanizmusok képzelhetők el azért, hogy ne legyenek esetleges visszaélések. Olyan eszközre van szükség, amely a legális bevándorlást teszi lehetővé, és amely nem használható fel azzal ellentétes célokra egységes megközelítés szükséges az Európai Unió részéről a migrációs áramlással kapcsolatban. A tagállamok a szolidaritás és figyelembe kell tartsák, amikor megtárgyalják ezt a dokumentumot. Erről április 4-én is szó volt a Strasburgi plenárison. Reméljük, hogy alapos tanulmány születik a bizottság közreműködésével, és ez rendelkezésünkre áll majd. Úgy gondolom nem szükséges átmeneti állapotot megtervezni, mint ahogy ez ma délelőtt elhangzott. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ez az eszköz nem alkalmas arra, hogy a létező helyzetet tisztázzuk, egészségessé tegyük. Ennek az irányemnek gazdasági kihatása is van. A produktív piac felé kell vezesse a magasan kvalifikált munkaerőt, azokat, akik az utóbbi egy-két-három évben bírtak szerződéssel, munkaszerződéssel, és hozzá tudnak járulni az Európai Unió területén végzendő munkához. Olaszországban kollektív szerződés intézkedik ezen kérdések egy részéről. Nem tévezhetjük szem elől a rugalmasságot sem, mint követendő elvet. Ez az ügy különösen hasznos, mint ahogy mondta az elnök. Ebben az ügyben mindenki szeretne hozzájárulni az előrelépéshez. Még egy megjegyzésem lenne. Úgy gondoljuk, hogy ez az ügy a 2020-as stratégia része az EU okos növekedésének, ré, intelligens növekedésének része. Meggyorsíthatjuk ugyanis a folyamatot, de jelentős konkurencia is felléphet. Itt humán erőforrásról van szó, amely a közösségi potenciálhoz hozzáadódik Természetesen a közösségi preferenciát sikerült aláhúzni. Remélem, hogy a többi szakbizottság előadójának segítségve együttműködés lesz az 50. cikk értelmében. Remélem sikerül komoly, hatásos együttműködést kialakítani. Köszönöm szépen Jakolini úrnak, Jakolino úrnak, és köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. És külön köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most pedig a következő hozzászólásra térünk rá. Mányszer Vízi úr fogja megkapni a szót, az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságának főigazgatója tessék. Doesn't, no, eh, okay, okay, fine, fine, fine. Well, thank you, thank you. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Köszönöm Jakolino úrnak, hogy bemutatta eh, a munkáját. Ennek a javaslatnak a megvitatása lehet, hogy egy kicsit furcsának tűnik, mert eh, az irreguláris bevándorlásról beszélünk, Eh, arról, miközben történnek dolgok ugye a déli mediterrán térségben, de persze az is nagyon fontos, hogy ezt eh, kontextusba helyezzük. 2005 óta az Európai Bizottság eh, olyan politikát dolgoz ki, amely a bevándorlás szabályozásával foglalkozik, hiszen ez az érdekünk. Ma délelőtt a szezonális munkavállalókról beszéltünk, ez a kategória az utolsó része annak a puzzle-nek, amely a bevándorlás, munkaverő bevándorlással foglalkozik. Rövid távú veszélyekről beszélünk gyakran, de ne felejtsük el, hogy az Európai Unió olyan kontinens, eh, ahol strukturális bevándorlás eh, valósul meg, és a növekedési stratégiánk szempontjából fontos, hogy megfelelően kezeljük a bevándorlást, hogy jobban meg tudjunk felelni a kihívásoknak, a globális eh, verseny kihívásainak. Mindez, mint ahogy ezt gyakran tudjuk is, a demog, az európai lakosság demográfiai visszaesésével függ össze. Kicsit kevésbé világosabb a dolog, amikor a fejlődésünk minőségéről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mire van szükség ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk, és képesek legyünk arra, hogy a belső piac potenciáját a lehető legjobb módon kihasználjuk. Ez az irányelv pontosan ezzel a szegmenssel foglalkozik. A bevándorlást úgy tekinti, mint a mi érdekünkben álló dolgot, nem csak általánosságban áll az érdekünkben, hanem meg kell vizsgálni, illetve jobban ki kell használni az belső piac nyújtotta előnyöket. hiszen ennek köszönhető számos beruházás az Európai Unióban. A belső piacnak a, a vonzósága olyan tényező, amelyet nem tekintünk akadálynak, sokkal inkább a befelé és a beruházások felé is nyitott gazdaság jellemzőjének tekintendő a fenntartható fejlődés megteremtése érdekében. Ebben a kontextusban eh, kell vizsgálni ezt a javaslatot, úgyhogy egy kicsit eh, ellentendenciát lehetne itt felvázolni a mai eh, vita vitával kapcsolatban, de fontos, hogy mindezt kontextusba helyezzük. Miről beszélünk? Miért beszélünk erről a kérdésről? Hát azért, mert az összes anyag, jogszabály, amelyet Európai Uniós szinten elfogadunk, de még azok is, amelyeket nem fogadunk el, annak a közös gondolkodásnak a része, hogy az Európai Uniós gazdaság hogyan lehet versenyképesebb, hogyan lehet, hogyan tud többet befektetni a tudatásba, tudásba és a tudás alapú gazdaságba rövid távon. Annak érdekében, hogy ezt el tudjuk végezni, ahhoz vonzónak kell lennünk a személyek, emberek, munkavállalók számára, de a cégek számára is, amelyek már itt vannak a belső piacon, és ezt tervezik, hogy itt is maradnak, és növelik a belső piacunk vonzóságát. Most nem olyan dologról beszélünk, amely új, ami új bevándorlást generál, hanem valami olyan dologról, amely személyek ről szól, akik egy, nagyobbnak a, egy nagyobb egységnek a részei. Ezzel, ezzel az irányelvvel nem a bevándorlást akarjuk növelni, hanem inkább a vállalkozásoknak akarjuk lehetővé tenni azt, hogy, át, hogy áthelyezzék az embereket vállalatokon belül, Másképpen nem érhetjük meg, hogy mi a célja e, és mik a határai az irányelvnek. Miért volt szükséges e, jogszabályt alkotni ebben a témában, hiszen ez az első e, kérdés a vállalaton belüli, a vállalaton belüli át a helyezés miért fontos. A multinacionális cégek Néha áthelyezik a vállalaton belül mondjuk a főhadiszállásukról máshova a munkavállalókat. Hogyha ennek a lényege a gazdasági növekedés elősegítése, akkor természetesen figyelembe kell vennünk, hogy ezt segítsük-e vagy nem, hogy érdemes -e segíteni vagy nem. Eddig európai szinten jogszabály halmaz volt, amely nem tette lehetővé a magas szinten képzett vállalaton, emberek vállalaton belüli eh, áthelyezését. Ezért úgy tekintjük, hogy, eh, hogy egyelőre nem, ebből a szempontból nem vonzó a belső piac, és ezt eh, orvosolni kell. Nagyon képzett személyekről van itt szó, menedzserekről, szakértőkről, szakemberekről, akik a nem Európai Uniós országokból eh, vállalaton belüli áthelyezésen kerül, kereszt, kerülnek ide. Ezek a személyek tudást hoznak magukkal, eh, olyan tudást, amely az adott eh, vendéglátó országban nem nincs meg. Nem állandó nem arról van szó, hogy ezek az emberek örökre itt maradnak az Európai Unióban, ez a Blue Card rendszernek a célja. Mi itt most egy olyan rendszerről beszélünk, amelynek köszönhetően időlegesen itt maradhatnak ezek a személyek, és dolgozhatnak itt az Európai Unióban. Tehát átmeneti helyzetről van szó, ez ez, ez, ez nem cél, hanem ez egy funkció. Az elsődleges cél az az, hogy jobb feltételeket határozzunk meg a e, gazdasági növekedéshez. Ezért átmeneti időre a jól képzett emberek határozott időre ide jönnek az Európai Unióba dolgozni. Az alapvető akadály, akadályjal szembe kell nézni, kérdés az az, hogy a legfontosabb kérdések az emberek részéről, akiket áthelyezik ide, hogy az az, hogy meddig tart, még engedélyt kapnak. Természetesen, hogyha egy vállalat úgy dönt, hogy áthelyezi a személyeket vállalaton belül, akkor kiszámítható szabályokra van szüksége. Tehát egy gyors eljárást kell biztosítani, gyorsított eljárást, amely 30 napon belül egységes eljárással az engedélyt kiállítja. Mondjuk, hogy valaki hajlandónak mutatkozik, az Európai Unióba dol- jönni dolgozni, mondjuk Máltába, vagy stb de a családját is hozni akarja. Persze, hogyha a családja nélkül kell jönnie, akkor kétszer is meggondolja, hogy, hogy ide jöjjön-e. Úgyhogy a második probléma az az, hogy gyorsabban lehetővé kell tenni a család egyesítést. A harmadik elem, hogy belső piacnak tekintenek bennünket, úgyhogy ezért nem csak egy országba eh, kell engedélyeznünk a belépést, ahol eh, eh, az adott vállalatnak a fiók vállalata létezik, hanem szabályozni kell azt is, hogy a belső piacon belül ezek a személyek hogyan mozoghatnak. Attól függően, hogy a vállalatnak mire, hol van szükségük rá, szüksége rájuk. Az utolsó pont pedig az, hogy figyelembe kell venni rugalmas módon, hogy milyen szükségletek merülnek fel, a tagállamok részéről. Nincsen piacteszt ebben a az irányelvbe, mert ez az irányelv fő céljával szembe menne, de, de a tagállamoknak még, mégis meg kell határozniuk az igényeiket. Hogyha mindez sikeres lesz, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy egységes szabályok vonatkoznak majd a vállalaton belüli áthelyezésre, és nem kell sok szabályt, sokféle szabályt figyelembe venni. Gyorsabb és jobb hozzáférést biztosítunk ezáltal az európai gazdaság számára a tehetségekhez. Ezek az emberek, szakértők a tudást, amit hoznak magukkal, azt nem csak a saját vállalatukban hasznosítják, hanem mindez a társadalom, a gazdaság javára válik. Tudást terjesztenek, legjobb gyakorlatokat terjesztenek, és ez hasznos mindannyiunk számára. Végig gondolhatjuk azt, hogy, hogy ez egy kis nisé, és ez nem vonatkozik túl sok emberre, az abszolút számok nem túl magasak, de már 16 ezer emberről beszélünk. 16 ezer, ember, 16 ezer emberről van szó, akik már itt vannak, és ebben a fragmentált, eh, széttöredezett jogszabályi rendszerben kell megtalálni a helyüket. Különböző tagállamokban különbözők a számok. Németországban 1500-an eh, vannak, 3000-en eh, Hollandiában, más országokban pedig más számok léteznek. Az OECD statisztikáinak megfelelően a vállalaton belüli áthelyezés a globális migrációs hullám 4%-át teszi ki. Ez nem elhanyagolható. Ez azt mutatja, hogy a gazdaság globalizált, és azt mutatja, hogy az emberek mozognak, mobilisek, és speciális tudással rendelkező személyekről van szó, természetesen ezt definiálni kell ahhoz, hogy elkerüljük a visszaélést. Vannak olyan országok, mint az Egyesült Királyság, ahol a vállalaton belüli áthelyezés a migrációs mozgás egynegyedét, egy harmadát teszi ki. Úgyhogy ez valódi hozzáadott értéket képvisel. Milyen nemzetiségekről beszélünk itt? Főleg indiaiakról, amerikaiakról, koreaiakról, japánokról, egyre több kínairól, egyre több kínai cég válik multinacionális cégé, és ezzel növekszik a kínai áthelyezések száma is. Nos, ezért foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, természetesen próbálunk minél jobb szabályozást elérni, az együttdöntési eljárás, vagy rendes jogalkotási eljárás csak javítani tudja az eljárást, az eredményt. A nyitottság rendkívül fontos. De ne veszítsük szem elől a következőt. Ez ugyanannyira fontos, mint a belső piac. A belső piac nem csak azért fontos, mert egyenlő feltételeket teremt a vállalatok számára, hanem azért is, mert eh, a kettős mércét eh, elkerüli. Ha egy ország eh, befektet a tudásban, tudásban és jobban hozzájárul ehhez Európához, az jó, de ha csak egy ország teszi ezt meg, az nem jó. El kell kerülni a veszélyes kompetenciát, ö, ö, versenyt. Számos dolog felmerül itt, a, a munka ára, stb. A belső piacot itt úgy kell tekinteni, mint, a, mint egy valódi tesztet. És ezt ne, ne felejtsük el, mind ez is, mindez segíthet nekünk a veszélyes tagállamok közötti ártalmas verseny leküzdésében, aminek során nemzeti bajnokokat próbálnak kreálni. Ez a megközelítésünk, ez az alapvető aspektus, természetesen minden szükséges módosítást hajlandóak vagyunk figyelembe venni, de ne felejtsük el ezt a megközelítést. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Manzer Vizi úr. Most pedig Vardasi asszonyi a szó az elnökség részéről. Thank you, Mr. President. And... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket. Én is köszönetet szeretnék mondani a LIBE szakbizottságnak a meghallgatás szervezéséért, az irányvonal tervezetről szóló vitáért a soros elnökség nagy jelentőséget tulajdonít a különböző érintettek nézeteinek megismerését illetően, és nagyon örülünk annak, hogy a jelenlegi helyzetet a tanácson belül megosztatjuk önökkel. Az áthelyezésekről szóló irányelv, mint ahogyan a korábbi hozzászólók említették az utolsó építő köve a javaslatnak, ami a legális bevándorlást szabályozza. Úgy érezzük, hogy a cél egy egyszerű és átlátható rendszer megvalósítása, amely a külvilág számára vonzóvá teszi az EU-t. Köszönetet szeretnék mondani Jakolin úrnak a munkadokumentumért, és előre is köszönöm értékes hozzászólásaikat, megjegyzéseiket, hiszen fontos értékes információt oszthatok meg önökkel így. Magyarul folytatok. is tisztában van a, a dosszié fontosságával, különösen, a, ahogy említettem, annak az EU versenyképességére és a tagállamok versenyképességére gyakorolt hatását tekintve. A tervezett hozzáadott értéke ahogy főigazgató úr is mondta, a harmonizációt lefektető jellegben rejlik, amelynek révén egységes definíciók és egységes befogadási kritériumok lehet, lehetnek bevezethetők. A kétségtelenül egyik legnagyobb hozzáadott értéke pedig az unión belüli mobilitás lehetősége a tanácson belül a migrációért felelős munkacsoportban igen intenzven folynak a tárgyalások. a tagállamok számára az egyik kiemelt kérdés az hogy hogyan tudják majd a gyakorlatban is alkalmazni átültetni az irányelv rendelkezéseit és hogy az eljárás egyszerűsége az ict k mellett a tagállami adminisztráció tekintetében is hogyan biztostható ezért a, a, tagállam, a tagállami vita, illetve a tanácsi munkacsoporti vita ö, nagy része a mobilitással kapcsolatos kérdéseket érintette. A javaslatban vázolt mobilitási rendelkezéseket részletesen kibontottuk a vitában és a tagállamok többsége számára úgy tűnik hogy, hogy a javaslat jelenlegi formájában a gyakorlatban nehezen megvalóstható ezért egy stratégiai döntést követően a mobilitás egy összetett modelljével modelljének a kialaktását kezdtük meg a tanácsi munkacsoportban ez a modell a, a bizottság támogatását is élvezi. ez a modell kétféle megoldást tartalmaz a rövid távú mobilitásra egy egyszerűbb gyorsabb eljárási szabályokat próbál biztosítani, míg egy hagyományosabb eljárást a hosszú távú mobilitás tekintetében. Emellett igen fontos a befogadási kritériumok valamennyi elemének a rögzítése, szintén megfelelő részletességgel és pontossággal. Annak érdekében, hogy az eljáró hatóságok az alkalmazás során megbizonyodhassanak arról, hogy a harmadik országbeli az, az irányelv hatálya alá tartozik-e, és így a jákolinó képviselő úr által említett visszaéléseknek is elejét vegyék. Emellett a fontos még a fontosnak tartják a tagállamok az, az elutasítási, visszautasítási és a meg nem újítási okok teljes körül, teljesebb körű is, amely szintén a visszaélések ellen hat és megfelelő szankciót biztost. Bár a munkadokumentum ezekre a kérdésekre nem tér ki, szerettem volna fölhívni a figyelmet ezen kérdések fontosságára is. A tervezet által bevezetett egységes definíciók esetében a munkacsoporti viták során kiderült hogy a tagállamok fontosnak tartják hogy világos és pontos definciók legyenek meghatározva és a, annak érdekében hogy az, az ict k számára akik az irányelv hatálya alá tartoznak ténylegesen egyszerűbb eljárást tudjunk biztostani. a szociális kérdések tekintetében mivel ez megint egy rendkvül komplex kérdés a szociális kérdésekkel foglalkozó tanácsi munkacsoporttal szorosan együttműködve az ő szakvéleményükre éptve kvánjuk a vitát folytatni ennek a véleménynek a kialaktása intenzv viták során most folyamatban van ezen kvül további vitatárgyát képezi az ict ket megillető jogok illetve a főigazgató úr által emltett családegyestés feltételeinek pontos rögztése is. ezen főbb kérdések mentén tervezzük az irányelvtervezettel kapcsolatos vita továbbvitelét annak érdekében hogy az egyes részszabályok világos koherens egész egészé álljanak össze amely a, mind a gazdasági szereplők mind pedig a tagállami hatóságok érdekeit egyfolytá, egy, egyaránt szem előtt tartja. a tagállamok érdekeinek képviseletén túl a magyar elnökség eddig is nyitottnak bizonyult a különböző álláspontok megismerésére a módosító, módosító javaslatok kidolgozása során szorosan természetesen együttműködünk a, a, a bizottsággal, és együttműködünk a soron következő lengyel elnökséggel is, a megfelelő kontinuitás biztosítása érdekében, és természetesen nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísérjük az Európai Parlament tárgyalásait, és szoros együttműködésre kívánunk törekedni az Európai Parlamenttel is a további tárgyalás során. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Vadasi Viviennek. Most pedig lássuk az előadót a Foglalkozás Szakbizottság részéről, Lisa Jakonszári. Köszönöm szépen a LIBE szakbizottságnak, hogy megszervezte a meghallgatást. Elolvastam a munkadokumentumot, amelyet kollégám Jakolini úr állított össze, nagy érdeklődéssel olvastam el. Sok ponton tudom osztani megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy nagyon jó együttműködésnek nézünk elébe. És az, az egész irányelv hozzáadott értéket fog adni az Európai Uniónak. Szeretnénk a, az öregedő kontinens versenyképességét növelni. Szeretnénk, hogyha a bevándorlás újabb munka alkalmak ellátását jelenteni. Azt hiszem, hogy a fő gondolatokkal kapcsolatban általános az egyetértés. A bizottságnak néhány kérdést szeretnék feltenni. Pozitív a szándéka az irányelvnek, de egyes kérdőjelek az én fejemben megmaradtak. Úgy mondják, hogy a részletekben rejtőzik az ördög, ezért teszem fel ezeket a kérdéseket. Az első kérdésem az, hogy mi a kapcsolat a kiküldött munkavállalók és az ICT irányelv között. Ha jól olvastam, azt mondja az irányelv, hogy az ICT-t úgy kell kezelni, mint a kiküldött munkavállalót, de nem érvényes rájuk az irányelv, nem azt kell alkalmazni rájuk. Ha nem alkalmazzák, akkor miért kell megemlíteni? Ezt nem értem. Olyanokról beszélünk, akik akár három évig is dolgoznak az EU-ban. Nem lenne egyszerűbb, világosabb, hogyha rájuk ugyanazt a szabályt alkalmaznánk, mint a helyi munkaerőre. Hogyha az irány elvet alkalmazni akarjuk, akkor <clears throat> problémát látok ebben. Már tapasztaltunk az Európán belüli kiküldéssel kapcsolatban problémákat. Nem hiszem, hogy most könnyebb lenne a helyzet, hiszen itt globális kiküldés, kiküldetésről van szó. Nem is tudom, hogy e, hogyan kell eljárni, e, hiszen az irány elv e, nem pontos státuszokat szab meg. A tagállamok kedvezőbb szabályokat is alkalmazhatnak, mint a kiküldött dolgozókra. Nem tudom, hogy a bíróság hogyan fog véleményt mondani erről a homályos megállapításról Eddig nem volt arról szó, hogy a helyi munkaerőnél, aki küldött dolgozó kedvezőbb elbánásban részesülhetnének. Az ICT irányelv úgy tűnik teljesen más irányba megy el, mint amit eddig ismertünk a kollektív szerződésekkel kapcsolatban és itt világos ellentmondást látok. Veszélyt látok abban, hogy itt nem megfelelő a tervezett jogszabály. Egyetértek Jakolino úrral abban, hogy világosabbá kell tenni, mit értünk magasan kvalifikált szakemberekem szokatlan tudás, idézőjelben ritka tudás, hát ez uncommon knowledge, ez nehezen értelmezhető, pontosítani kell. Következő kérdésem. A van egy e, irányelv, amely az időszakos munkavégzésre vonatkozik. Ez e, hogyan érvényesülik? Szintén hogyan érvényesül az alvállalkozóknál e, foglalkoztatott munkavállaló sorsa. Az, alvállalkozásba, az alvállalkozásba adás itt problémát jelent mint egy korábban elhangzott, a szankciórendszer homályos előttem nincs a megfelelő ellenőrzés. Hogyha a bizottságnak az a célja, hogy megoldja az ellenőrzést, akkor ahhoz szükség van a tagállamoknak az együttműködésére, de ez nem oldhatja meg teljesen a ö, problémát. Ö, Kínával, Brazíliával ezt nehéz lesz ö, megoldani, még az Európai Unión belül sem mindig könnyű. Egyetértek Jakolino úrral abban, hogy figyelembe kell ö, venni ö, a ö, belül áthelyezett munkavállalók családjának jogait, és itt a lehető legrugalmasabban kell eljárni. Megjegyzéseim ellenére várom a sikeres együttműködést Jakorina úrral és a Libe szakbizottsággal a munkadokumentum ügyében, hiszen közös kompetencia. Köszönöm szépen! Köszönöm Jákonszári asszonynak, az előadónak, a foglalkoztatási szakbizottság részéről. Most pedig megnyitom a vitát. Kérem, jelentkezzenek már, láttam Romero López asszony kezét felemelkedi. Ön az első. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság képviselőjétől kérdezném azt, hogy ez a jogszabályjavaslat, irányelvjavaslat, ebben egy bizonyos szükségességre adandó válaszról van szó. El is, elérjük-e ezzel a célt? A célt, ami az az, hogy a nemzetközi koncerneknek egyszerűsítsük azt, hogy hogyan tudnak munkavállalókat kiküldeni. Tudnunk kell azt, hogy mi a háttere ennek a mobilitásnak. Lehet ugyanis, hogy szakértők, vezetők egy másik országban kerültek kiképzésre, és hogyha őket áthelyezik Európába, akkor természetesen a kiindulási ország, vagy a származási ország fizette ki az ő képzésüket. Előfordulhat, hogy a szegény országok fizetik meg emberek képzését, tanítatását, akik aztán Európában fognak dolgozni. Ezt a mobilitási esélyt kihasználják, ez dominó effektust hozhat magával. És akkor Európa egy gyakorlatilag versenyképesség és szaktudás eh, szintjén ezekből az szegény országokból profitálna. Hát nem gondolom, hogy ez volt a célja ennek az er- a szabálynak, a jogszabálynak eredetileg. Ezt szerettem volna kérdezni az Európai Bizottság képviselőitől. Nos, tehát mi eh, húzódik meg a vállalaton belüli mobilitás hátterében? A magyar elnökség képviselője is elmondta, hogy ez egy nagyon komplex téma, és mivel ilyen összetett a téma, ezért el kell mondanunk azt is, hogy nem szabad megengedni ebben az, ennél az irányelvnél azt, hogy visszaéljenek vele. Természetesen a vezetők, hát ez egy kicsit két mm, kétértelmű. A harmadik országokból érkező menedzserek, vezetők, akár a helyi vezetőket is helyettesíthetik. Ahogy mondtam, az is lehet, hogy nemzetközi koncernek úgy döntenek, hogy tulajdonképpen csak áthelyeznek egy vezetőt, és megspórolják a az utazási költségeket. Tehát tulajdonképpen harmadik országokból származó munkavállalókkal dolgozna egy cég. Előfordulhat, hogy ezzel visszajönnek. Természetesen vannak a 14-es, 15-ös cikkben bizonyos garanciák, és a hatály meghatározása is fontos és védelmet nyújthat, de mégis meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy nincs-e többről szó, mint ez a 4%-os 4%-ot kitevő áthelyezés. Kétféleképpen lehet értelmezni ezt az eljárást, és aztán a végén ez a gyorsított eljárás és a családegyesítés oda vezethet, hogy visszaélnek ezzel a rendszerrel a tagállamok, döntenek a gyorsított eljárásról. Természetesen a nemzetközi koncerneket mm, helyezik előtérbe, és természetesen ez jó Európa versenyképessége szempontjából, de miért kell a nemzetközi cégeket máshogy kezelni, mint másokat? Köszönöm szépen, Mulder úr. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jakalino úr által elmondottakkal nagyrészt egyet tudok érteni. Az irányelvet nem a meglévő helyzet formalizálására kell kihasználni, hanem a leírt jelenségre. Azt is, ezzel is egyetértek, hogy kell, hogy legyen egy bizonyos próbaidő, a, illetve harmonizáció a tagállamok között. Néhány kérdésem is van. Mi a stagiár vagy gyakornok definíciója. Írországban, Spanyolországban hatalmas munkanélküliségi arány van. Egyes országokban az egyetemi hallgatók 40%-a, végzett hallgatók 40%-a nem talál munkát. Azt hiszem, egyeztetnünk kellene ezeknek az országoknak a vállalataival, hogy először a helyieket foglalkoztassák, mielőtt külföldieket foglalkoztatnak. És végül pedig ugye megpróbálunk egységes eljárást alkalmazni, hogy ez könnyebbé tegye a külföldi vállalatok számára, hogy Európában megvessék a lábukat. Mi a helyzet fordítva? Hogyha mi elfogadjuk ezt a rendszert, akkor az-e a helyzet, hogy mondjuk az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban hasonló feltételeket kapunk. Elnök, köszönöm. Ernst asszony következik. Nos, ahogy már az előző irányelv esetében is, irányelv tervezet esetében is, most is azt a eh, kérdést tenném fel, hogy mi a célunk, milyen irányba akarunk elindulni nagy, vagy kicsi, vagy közepes növekedést várunk-e ettől a szakértők, szakemberek terén. Ugye van itt egy bizonyos szakember hiány, ezt akarjuk megszüntetni. Ez a cél, vagy a helyi tagállami munkavállalókkal akarjuk ezeket egyformán kezelni. Nem tudom, hogy mi a célunk ezzel az irányelv tervezettel. Lenne néhány kérdésem. Azt gondolom, hogy ez az anyag nem világos, homályos, ami a definíciókat illeti. Van-e európai definíciója a koncern kifejezésnek? A koncern alatt mindenki ugyanazt ért? Ugyanazt érti? Az egyes tagállamokban? Vagy vannak különbségek? Ez fontos lenne, hogy tudjuk és behatároljuk, hogy milyen vállalkozásokról van itt szó. A második a szaké, szakemberek kérdése. Ezt uh, hogyan határozzuk meg? Ez olyan valaki, aki lezárt valamilyen szakmai képzést, akkor már ő szakembernek számít-e? Tehát őt, őre vonatkozik-e ez az irányelv tervezet? a gyakornokok kérdését már felvetette a kollégám. Tehát ezeket a e, definíciókat pontosabban meg kellene határozni. Aztán a következő a a kikölcsönzött munkaerő. Ezzel kapcsolatban mi a, mi a e, az elképzelés? Mindig ez az izgalmas kérdés, amikor ezzel a kérdéssel, amikor ezekkel a témákkal foglalkozunk, hogy mi a helyzet például a fizetésekkel. Vannak olyan országok, ahol nincsenek, nincsen minimálbér. Hogyha egy ilyen országba érkezik egy alacsony béreket alkalmazó származási országból valaki, akkor ő milyen fizetést fog kapni? Köszönöm. Mondja az elnök, nincs több kérdés, úgyhogy visszatérünk a, az előadókhoz és először Jakolino urat kérem. Ho ascoltato tutti gli interventi, così come ho ascoltato le domande. Köszönöm szépen. Mindenkit figyelmesen meghallgattam. Érdekes kérdések hangzottak el, érdekes megfontolások, amelyekre feltétlenül figyelemmel kell lenni. Az utolsó megjegyzésem a definíciókra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy mérhető, jól definiált kritériumokat kapjunk. És nagyon fontos ez a terület, precíz definíciókra van szükség, és egy keretet szeretnénk létrehozni ezzel. Ez a cél a legális bevándorlási hullámunkhoz annak érdekében, hogy összehasonlítást lehessen tenni, illetve le tudjuk fedni a munkaerőpiaci igényeket, illetve azokat a piaci szegmenseket, ahol hiányzik a munkaerő. Ami a, az időszakos munkásokat illető, illeti rögzített időre készített szerződéseket, itt még további pontosításra van szükség. Molnár úr megemlítette a családok helyzetét, ez szintén rendkívül fontos. Jökkosztári asszony szintén említést tett erről a témáról. Köszönöm szépen a támogatásokat, az információkat. A gyakornokok kapcsán egy olyan politikáról van szó, ami nem elég világos még. Éppen ezért szükség van szigorú kritériumokra, ezért ne torzuljon a helyzet a szegény országokban képze, kép, kapta képzést ezek az emberek. López asszony tért ki erre. Mi áthelyezésekről beszélünk, kiküldetésekről, de nem csak erről, hanem kiküldetésekről is. Illetve a különösen magasan képzett eh, harmadik országbeli munkavállalók eh, körét illetően is. Itt olyan munkavállalókról van szó, akik egy vállalaton belül egy másik országba távoznak, de ugyanazon konszent tagjai maradnak, de őket leányvállalatokban lehet alkalmazni az Európai Unióban. És itt is egyértelműbb szabályozásra van szükség. A mai vita alapjául szolgál egy folyamatos további vitának. Köszönöm szépen! A legfontosabb pont, amit megtehet a bizottság, az az, hogy meghallgatja, segíti a munkálatokat. A javaslat átfogó volt, úgy érezzük, de természetesen segítenünk kell a kölcsönös megértést, a megállapodásokat, a parlament és a tanács közötti megállapodást, ezt hozzá kell járulnunk. Azt gondolom, hogy ez a döntéshozatal tulajdonképpen egy gyakorlat. És ezzel teljesen tisztában vagyunk. Én figyelek mindenkire, és megpróbálok segítséget nyújtani. Térjünk vissza ennek a javaslatnak a lényegére. Ez a javaslat nem azért született, hogy ami a, minő, ami a mennyiséget illeti, akár nulla hatású legyen. A célja az, hogy segítse a személyügyi szervezéseket, a harmadik országbeli foglalkoztatottak helyzetét egy vállalaton belül, egy cégen, társaságon belül. Ami a feltételeket illeti, a kiküldetési irányelvre utalhatunk, de itt más a téma. Mert hát nem beszélhetünk piaci tesztekről. Ez nem kizárt egy olyan esetben, ha például aggályai vannak, kétségei vannak egy tagországnak, az EU preferenciájának megvalósításában, de nem kezdhetjük a munkát a piaci tesztekkel, hiszen ezzel tagadjuk azt, hogy az adott társaság a saját munkáját megszervezze. Megpróbáljuk azonosítani azoknak a személyeknek a körét, akik ide tartozhatnak, ez néha homályos, én ezt értem. Hogyha gyakornokokról, szakértőkről beszélünk, akkor ez kevésbé világos, de ha menedzsmentben dolgozókra, akkor ez világosabb. Nagyon sok nemzetközi megállapodás is kitér ezekre. Létezik a teszt, a piac teszt, amely funkcionális kapocsként szolgál a között, hogy mi az, amit eh, ennek a személynek mondjuk mi a feladata, egy adott helyen adott feladat elvégzése. Ez a teszt, nem a piac teszt, tehát meg kell vizsgálnunk azt, hogy egy adott elmozdulást a célok elmozdulásában is azonosítani tudunk-e, vagy visszaérésről van-e szó. Nem létezik eh, teljes harmonizáció, de tesztekre szükség van, tehát nem tudunk olyan definíciót alkalmazni, ami mindent lefed, de el kell kerülnünk azt, hogy visszaélésekre legyen alkalom. És ez, erre készek vagyunk. De a kulcs elgondolás a rugalmasság megőrzése, tehát meg kell néznünk a funkciókat, nem csak a státuszt. További aspektus, ami ide kapcsolódik, a 12 hónap korábbi munkáltatói teszt munkavállalási teszt. Ezt lehet, hogy a tagország nem kéri, de elméletileg mi azért mondtuk, hogy erre legyen lehetőség, hiszen egy további záradékra van szükség, amely ezt az elmozdulást az adott cég rögzített tervéhez kö- közi, köti. Nem zárhatjuk ki azt, hogy a tagország, aki ezt megvalósítja, mondjuk más módon is szerveződhessen. megnézzük az irányelv szövegét, akkor meg kell néznünk azt, hogy ezt a tagországok hogyan valósítják meg. Tehát nagyon fontos, hogy dinamikus maradjon a folyamat. Hogyha mindent szabályozunk, akkor a belső szervezeteket is, és a cégek döntését. Ezt pedig nem akarjuk megtenni. Egy kicsit köztes helyzetben vagyunk. Meg kell néznünk azt, hogy számunkra mi az előny, a cégek számára mi az előny. Számunkra az az előny, hogy megengedjük a cégnek azt, illetve lehetőséget biztosítunk a Skin segítségével arra, hogy beruházásokat eszközöljön, több gazdasági fellépés legyen, amely munkahelyteremtést eredményezhet a saját forrásai felhasználásával, és ezek a saját források Nagyon fontos, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a családok helyzete is javuljon, jobb interakció valósuljon meg az érintettek között, akiket speciális tréningben lehet részesíteni, de ebből profitálhatnak. Tehát nem szeretnénk álversenyt helyzetet teremteni ezzel. De az egységes bánásmód és a kiküldetés irányelvre történő utalás a nem fair versenyhelyzet elkerülését célozza meg az Európai Unió polgáraival szemben. De nagyon fontos, hogy az irányelv kapcsán egy olyan irányelvről beszélünk, ami nem feltétlenül új munkahelyeket vezet be, új toborzási módszereket. A legális bevándorlás az alapja mindennek. és funkcionális kategóriákról van szó. Kérem, hogy tekintsenek mindenre úgy, hogy a teljes folyamatot tekintik a főbb cikkeket, illetve ezeket meg kell vizsgálni. A cég definíciója kapcsán sincsen egységes definíció. Az irányelv azt mondja, hogy van definíció. De meg kell próbálni legalábbis ebbe az irányba elhaladni. A keret kialakításában. De az Európai Unió egyelőre nem használ egységes definíciót, és akkor meg kell nézni azt, hogy mi történik majd akkor, amikor nemzeti szabályokban alkalmazzák ezt a tagországok. Nagyon fontos, hogy egyszerűsüljön a definíció, ezáltal rugalmasabbá téve a folyamatot, Nagyon fontos tehát a szabályok alkalmazása. Más és más perspektívákból tekintetjük mindezt, de ugyanarról a munkáról van szó. Tehát tagországok munkáját szeretnénk megkönnyíteni, hiszen ezek az emberek nem fognak egymással versengeni. És ahol felmerül a kockázata annak, hogy ők mégis versengeni kezdenek, akkor a funkcionalitást kell mm, megvizsgálni. Éppen ezért választhatunk különböző formákat, ezen lehet még fejleszteni, ezt nem kérdőjelezem meg, de nagyon fontos ezt a specifikációt megtartani. Thank you. Now Mrs. Badassi. Vadasik kolléganő parancsoljon. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, és azért, mert konkrét kérdések merültek föl a vita során a ö, konkrét ö, viták voltak a ö, tanácsi intézményekben is, ö, szervekben. Megpróbáltunk pontos meghatározást adni az irányelvben, és így a az átláthatóságot és átültethetőséget biztosítani. Ez a tagállamok munkáját is megkönnyíti. Ez a szociális jogokra is vonatkozik a szociális kérdések munkacsoportja erről vitát folytatott. Volt egy megjegyzés, amelyet gondolom érdemes megemlíteni. Más országból származó agyelszívás Nos, az irányelv célja az, hogy magasan kvalifikált munkavállalókhoz jussunk hozzá, korlátozott időre, meghatározott feladatra. Az illetők utána hazatérnek saját országukba, saját vállalatukhoz. Ebben az esetben eh, nem eh, látjuk az agyelszívás veszélyét. Természetesen a vita intenzíven folytatódik a eh, tanács munkacsoportjaiban, és számítok minden értékes megjegyzésre, ami ma délután elhangzott, és nyitottak vagyunk a további vitára, az együttműködésre az Európai Parlamenttel és az érdekeltek meghallgatásra. Elnök, köszönöm. Jakonszári asszony. Köszönöm szépen a ö, bizottságnak a konstruktív hozzáállást. Biztosan sikerül jó megoldásokat találni, ami a szakemberek meghatározását illeti, biztos vagyok benne, hogy ezt tisztábbá kell tenni. Nem jó, hogy annyira rugalmas, olyan tág, hogy a végén sok bírósági eset adódik belőle az Európai Bíróságnak kell, akkor a politikusok helyett dönteni arról, hogy mit gondoltunk. Van már is egy megoldás, a megoldás az lehetne, hogy szigorúan a GATS megfogalmazásához ragaszkodunk, hiszen az pontosabb, ezért figyelembe kell vennünk. Egyetértek önnel az agyelszívás kérdésében, hogy ez egy releváns kérdés, de nem tudom, hogy ebben az esetben is az-e egy win-win helyzet is kialakulhat. Hiszen hallottuk, hogy Európában ha meg is jelennek ezek az emberek, hazatérnek, és talán képzettebben, mint amilyenek korábban voltak. Minden esetre köszönöm szépen, hogy közös szellemben sikerült eljárnunk, sikerült egyes pontokat világosabbá lenni, és próbáljuk meg az irányelvet a lehető pontosabbá tenni, hiszen van rossz példa is arra, hogy az EU jogszabályai nem olyan pontosak, mint az kellene legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ennyi az első ülésről a délután során, és akkor áttérhetünk a második ülésre. Azt javaslom, hogy azonnal tegyük meg, hogy tartsuk az idő kereteket. Köszönöm szépen az első kör résztvevőinek a munkáját. Thank you. Thank you. Thank you, so much. And, uh, happy Easter. The same to you. The same to you. We thank... Uh, köszönjük uh, a munkához hozzájárulók segítségét. Which are just now living. For the happy Easter. Most tehát ők távoznak a boldog húsvét reményében. És üdvözlők a második ülés résztvevőit. Good afternoon. Good to have you here. Good to have you here. Ecco, ecco, ecco. Eh? Ci subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Nos, meg is kezdjük a második ülést. Részt vesznek ezen a szociális partnerek és egyéb érdekeltek. És megpróbálnak eszmét cserélni a munkadokumentumról. Meghívtuk az Európai Szexuális Szövetség jogi szakértőjét, a Business Europe képviselőjét, valamint az Eurokádr alelnökét, európai vezető beosztású dolgozók szervezetét, és fogjuk hallani a Permits Foundation álláspontját, a házastársak és partnerek külföldi munkavállalási engedély támogató alapítványról van szó. Nos, tehát először megadom a szót Wipke Várnek asszonynak, az Európai Szakszervezeti Szövetség jogi szakértőjének javaslom 5 percbe korlátozzuk az előadásokat. Tessék! Köszönöm szépen! Ami már elhangzott az ICT-vel kapcsolatban, láthatják, hogy vannak ezzel kapcsolatban valami és eh, problémánk, és néhány részleteiben menő javaslatunk is. Ami az elvet illeti, azt látjuk, hogy a munkaerőpiac fragmentációjához kerül sor, ahogy ezt a kollégáim is említették, azáltal, hogy különböző munkavállalói kategóriákat hozunk létre. Szerintünk ez a tisztességtelen versenyt erősíti, az egyenlő elbánást ássa alá, és a származási ország elvett ássa alá, és a szociális partnerek tárgyalási autonómiáját is meggyengíti jelen pillanatban ez a helyzet. Úgyhogy az a következők az elvárásaink és kéréseink, csak a kulcsfontosságúakra térnék itt ki. Az első pont az az, hogy kettős jogalapot szeretnénk. Egyetértünk természetesen, hogy a bevándorlási jogi alapa helyes, de szeretnénk egy második eh, jobb jogalapot is ehhez hozzáadni, hiszen nem lehet eltagadni azt, hogy ennek eh, az irányelvnek hatása lesz a munkaerőpiacra. Nem csak arról van szó, hogy eh, ezeknek a migráns munkavállalóknak a beutazását és a munkafeltételeit szabályozza ez az irányelv, de a jogait is Kicsit furcsa volt az előző szekcióban, hogy nem a munkavállalókról beszéltünk, hanem a cégekről. A kulcsfontosságú követeléseink az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség. mentesség el tudják képzelni, hogy főleg a 14-es cikk az, ami az jogokról szól, és ami aggaszt bennünket, mert két problémát látunk ebben. Az egyik az az, hogy az ICT-t, eh, ICT-ket eh, kiküldött munkavállalóként eh, kezelik. Hogyha van egyenlő bánásmód, létezik az egyenlő bánásmód az irányelvben, mm, akkor a kiküldött munkavállalókra már meg kell jegyeznünk, hogy eleve nagyon alacsony védelemben részesülnek, ahogy ezt az Európai Bíróság is megállapította. Tehát ez a referencia, ez mindenképpen törlendő, vagy utalás törlendő. A második problémánk az általánosan alkalmazható tarifa, illetve kollektív szerződéseknek a az alkalmazása. Ez, az, ez is a kiküldetési irányelvből került ide. Ezt is törölni kell véleményünk szerint, hiszen mi azt akarjuk, hogy az áthelyezett munkavállalók a kollektív szerződések minden előnyében részles, részesüljenek. Úgyhogy tiszteletben kell tartanunk a szociális partnerek autonómiáját a különböző nemzeti rendszerekben. Egyéb pontok, aggasztó pontok a következők. Az engedélyezés kritériumok, a, a 12 hónapos időszak véleményünk szerint a tagállamoknak ez kötelező kellene, hogy legyen, nem pedig választás. Ezzel kapcsolatban én nagyon örültem, hogy ez szerepel a jelentéstevő feljegyzései között. A 12 hónapra mindenképpen biztos, biztos szükség van, hogy megfelelő munkavállalói viszonyt alakítsunk ki. Vannak a definícióval kapcsolatos problémáink is, főleg ami a szakembereket illeti, illetve a menedzsereket, de a kollégám majd erre ki fog térni. Nyilván itt egyértelmű elhatárolásra van szükség. Szerinte, szerintünk túlságosan széles a hatája e, ennek az irányelvnek. E, Vízi úr azt mondta, hogy ez a multinacionális cégekre vonatkozó e, irányelv. Én az irányelvben érdekes módon nem találok semmi olyan utalást, hogy a vállalatok méretét korlátoznánk, sem pedig az ágazatokat. Nyilván önök is tudatában vannak, hogy például az építőipar azt kérte, hogy őket ne vegyük be, vagy őket zárjuk ki az ICT irányelvből, mert attól félnek, hogy nem, nem válik javára az ágazatnak ez a, az irányelv. Utolsó pontként szeretném hangsúlyozni, hogy úgy látjuk, hogy nincsenek hatékony ellenőrzési mechanizmusok és szankciók. Ami a munkadokumentumot illeti, számos ponttal egyet tudunk érteni, de egyértelműen a két legfontosabb követelésünknek nem felelnek meg. Az egyik az ICT munkavállalók jogai, a 14. pontban, illetve a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, hogy betartotta az időt, most megadom a szót másodszor ma Sverker Rudebergnek, aki a Business Europe bevándorlással és a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó munkacsoportjának elnöke. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Igen, én képviselem a Business Europe-ot, ez egy európai szociális partner az üzleti világban. Ez egy üzleti és munkavá- munkaadói szövetség. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy európai cégeket képviselünk, erre ki fogok még térni a, amikor majd az Európán kívüli cégektől áthelyezett munkavállalókról beszélünk, de azt hiszem, hogy van itt egy kis zavar azzal kapcsolatban, hogy az ICT miről szól, és kik azok az ICT-k. Hangsúlyozni kell, hogy az ICT a magasan képzett munkavállalók mobilitását szabályozza, illetve ezt jelenti, akiknek már van munkavállalói szerződésük, és ezt megtartják akkor, amikor az Európai Unión kívüli ö, helyszínről az Európai Unión belüli helyszínre helyezik át őket, tehát megtartják a munkahelyüket. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó szabályok kellene hogy vonatkozzanak erre is, mert bizony ez hasonló helyzet, ugyanis már van szerződése, munkavállalói szerződése a személynek, és ezt megtartja, de az kiküldetési irányelv az nyilván nem vonatkozik az Európán kívüli cégekre. Hogyha megnézzük, a kiküldött munkavállalók jogait, én azt gondolom, hogy őket elégendő védelemben részesítjük, az, és ez megfelelő az ICT tekintetében, és ez egy megfelelő védelmi szint az Európán kívülről érkező munkavállalók számára. Ami a tudást és a képességeket, készségeket illeti, ezek nagyon fejlettek ezen személyek esetében, és nagyon fontos, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk számok, számukra, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem fognak jönni. A cégek nem azért alkalmazzák az ICT-t, mert hogy ez olcsó lenne, ez egyáltalán nem olcsó, sőt drága nem csak utazással jár, hanem új lakás, lakhatással, stb. A cégek azért csinálják ezt, mert ez, ez fontos, nekik szükséges és jó, mert megfelelő. Ahogy ezt itt látják, ezen az dián, specifikus tudásról van itt szó, és ez nem a képzettségről szól, sokkal inkább a cég számára szükséges piacra, rendszerre, termékre vagy, vagy fogyasztóra orientált szaktudásról van szó, és ezért konkrétan egy bizonyos személyt kell áthelyezni határozott időre egy másik országba ennek a tudásnak a megszerzéséhez ez nem szórakozásból csinálják a cégek, ez drága, de ez a legjobb megoldás bizonyos körülmények között. Ami a szakszervezeti kollégát illeti. A multinacionális cégek kifejezést nem használja az irányelv, de konkrétan ezekről van szó. A harmadik országokból az Európai Unióba áthelyezett időleges áthelyezésről van szó. Azt gondolom, hogy bizony multinacionális operáció ez. Ne felejtsük azonban el, hogy azon gondolkodtunk, hogy európai, amerikai vagy indiai cégről van szó, de a cégnek a meghatározása nemzeti szinten eléggé homályos. De az európai cégeknek is vannak Európán kívüli egységeik, például az IBM-nek vagy más cégeknek is, amelyek az Európai Unióba helyeznek át munkavállalókat. A tudás áthelyezéséről van szó, és a tudás rendkívül fontos. Pontosan ez adja különbséget a globalizált világban. Mi az európai cégek képviselői fontos előnynek tekintjük azt, hogy a tudást át tudjuk helyezni az Európai Unión kívüli cégektől az Európai Unióba. Teljesen jogos azt mondani, hogy szeretnénk látni, hogy mennyiben fogja ez befolyásolni az Európába érkezők számát, de ebben nem vagyunk biztosak. De azt gondolom, hogy nem is ez a legfontosabb, hogy több munkavállaló érkezik, vagy nem. Az a fontos, hogy lehetővé válik az is, hogy egyik tagállamból a másikba helyezzük át a munkavállalókat, miután már az Európai Unióba megérkeztek. Az irányelvben az szerepel, hogy harmonizáljuk és felgyorsítjuk az eljárásokat, és erősítjük az európai mobilitást. Ebben az összefüggésben, mint ahogy más összefüggésekben is, amikor a jogi területekre vonatkozó javaslatokra kerül sor, akkor az Európán belüli aspektus az, ami valóban az értelmét adja és a hozzáadott értékét adja ezeknek a szabályozásoknak. Nehéz ez, a tagállamok szuverenitását érinti, de biztosíthatom önöket arról, hogy bizony nagy hozzáadott értéket képvisel ez az európai cégek életében. Azt hiszem, hogy fontos biztosítani az Európai Unió jövőbeni versenyképességét és a cégek versenyképességét. Nem csak azért, mert a legutóbbi válság megmutatta, hogy mi történik, hogyha nem vagyunk elég versenyképesség. Nincsen túl sok időm, úgyhogy kérem egyszerűen csak nézzék meg az utolsó diát, amit, ami szerepel az előadásomban, amelyet megkaptak kinyomtatva hiszen itt egy, itt elolvashatják a Business Europe teljes pozíciós papírját. Köszönöm szépen a figyelmüket, és elmondhatom, hogy a legutolsó fordulóban Cox úr és Nivszárkár urak fontos gyakorlati példákat mutatnak be a cégek, vállalatok életéből. Kérem maradjanak itt, és hallgassák meg kollégáimat. Köszönöm szépen, Rudeberg úr! Nagyon köszönjük a PowerPoint eh, előadást, és következik a harmadik előadó, Michel Patár, a Eurocadre, Eurocadre alelnöke, tessék. Uh, Köszönöm szépen, hogy franciául fogok beszélni. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, és mindenki, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a Libé szakbizottságnak, hogy ilyen fontos témával foglalkozik. Az Ölkádrot szeretném bemutatni. Ez egy elismert szociális partner, 6 millió vezető beosztású dolgozót képvisel 30 európai országban, a e, legtöbben nagyon magas képzettségben, képzettséget ö, e, szereztek és magas beosztásban dolgoznak. Az Eurocadre a mobilitás mellett van. A magasan kvalifikált szakemberek mobilitása a tudás mobilitását e, jelenti az önholkád úgy gondolja, hogy az irányelv tervezetnek jó a célja. Célja ugyanis az, hogy leegyszerűsítse eh, a magasan kvalifikált eh, szakemberek eh, áttelepülését más országba csak hogy jelentős változásokra van ö, szükség a bizottsági javaslatban, hogy az funkcionálisabb ö, legyen a munkavállalók és cégek számára. Mielőtt ö, erre rátérnék, néhány elvi kérdés. Az örökát tagjai tudják, hogy ö, sok ö, vezető a következő években nyugdíjba megy, és a fiatal diplomások száma Európában nem lesz elégséges arra, hogy az 1950 és 65 között született vezetőket helyettesítsék. Ezért ez az irányelv igenis indokolt. Sajnos a vita a tervezetre a legrosszabbkor következik be, hiszen szociális válság van, mély válság az Európai Unióban. A fiatal diplomások ennek gyakran áldozatai, mert nem találnak állandó munkahelyet, vagy alul értékelik a diplomájukat. Ez az irányelv fontos hatással bír majd a fiatalok munkavállalására. Ezért az örökádra azt szeretné, hogy figyelembe vegyék érdekeiket, akár EU polgárok, akár nem. Nos, lássuk a formát. Az örökád egyet ért az EGSB elé negyed, május 4-én, 5-én kerülő tervezettel. Így nem térek ki a kiküldési irányelvre, kiküldetés irányelvre, amelyet szerintünk át kellene írni. A probléma a meghatározásokban van, nem elég világosak. Az EFG a harmadik cikkben. A menedzserek meghatározása először csak a vezetőkre vonatkozik, de azután kiterjes, kitágul mindenkire, aki mások munkája felett felügyeletet gyakorol, illetve felvehet vagy elbocsájthat munkaerőt. A parlamenti szakbizottságot kérjük, hogy pontosítsa a meghatározás, és csak azokra terjedjen ki a meghatározás, akik tényleg a vállalat vezetését végzik. További meghatározási probléma. Mit értünk szakemberen? Olyat, akinek legalábbis BA-ja vagy BSC-je van. Így sok munkavállaló belekerül abba a körbe, amelyet gondoljuk, hogy nem akart az irányelv érinteni. Reméljük, hogy ez is a következő meghallgatás lehetővé teszi ennek pontosítását, ami a gyakornokokat, a stagiáreket érinti, míg nagyobb a homály Államonként változik, hogy mit jelent. Elképzelhető, hogy diplomás, aki gyakorlatot szerez egy vállalatnál, de elképzelhető, hogy egyetemista, aki csak készül a diploma megszerzésére. Ezen túl országonként változóak a munka feltételek, illetve a bérezés. Elképzelhető, hogy a gyakornok vezetői gyakorlat megszerzése céljából van ott, de szerintünk külön szöveg, jogszabály kell vonatkozik rájuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Sikerült betartom az időkeretet. Now, Most pedig nagyon jól sikerült betartanunk eddig az időt. Most pedig uh, Kathleen uh, eh, Wonder Wilk asszony kap szót, aki a Permits Alapítvány uh, igazgató tanácsának a tagja. parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehetek a vállalaton belüli áthelyezések témájában a vitán. Két eh, pontra szeretnék kitenni, mert a családtagokat érinti. Egyrészt a, a munkavállaláshoz való hozzáférésüket illetően, másrészt pedig a lakatási engedélyeket illetően. Köszönöm szépen a Libeszak Bizottság munkaanyagát, és remélem, hogy az én eh, előadásom is segíti az önök munkáját. A Permits eh, Alapítvány non-profit szervezet, és a világszerte a cégek családjogével foglalkozik. 40 nagy nemzetközi vállalat, illetve közcégnek dolgozik. Több mint két millió foglalkoztatottat alkalmaz világszerte, felé. ezek fele Európában dolgozik. A nem európai ITC aránya átlagban egy százaléka a az állományban foglalkoztatottaknak. Ez egy minimális arány, hogyha megnézzük a technológia, szakértelem, készségek transferjét. Tehát ezek az ITC áthelyezések az európai gazdaságot is segítik. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, és támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyeket a Business Europe megfogalmazott. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy amikor nemzetközi áthelyezésekre kerül sor, akkor a politikák a család egészére vonatkoznak, és ezek miatt vagy valaki elfogadja megbízatást, vagy nem. A partnerek foglalkoztatása, illetve a család az, ami miatt lemondanak ilyen nemzetközi megbízásákról. A Pörmész alapítványként módosítást javasol a 15-ös cikkel kapcsolatban, ez a családtagokra vonatkozik. Szeretnénk egy új záradékot, amely közvetlen hozzáférést biztosít a piachoz a családtagok számára, és szeretnénk eh, ezt az irányelben eh, egy szimpla nyilatkozat formájában látni, illetve egy külön szövegezést eh, találni a Blue Card irányelben ugyanerre témára vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy 30 napon belül a családtagok ugyanúgy tartózkodási engedélyt kapjanak a két hónapos időszak helyett. Erre tesz javaslatot a jelenlegi irányelv családtagok számára néha könnyebb később megérkezni utánuk, utazni gyermekek miatt, az iskoláztatás miatt. Éppen ezért, eh, ha megoldható, sokkal jobb együtt érkezni. És az ITC-k eh, nem feltétlenül a székhely országukból érkezik közvetlenül, hanem elképzelhető, hogy egy olyan országból, ahol már eleve expertként élnek, például egy amerikai, aki Európába érkezik, érkezhet Hongkongból, Szingapurból, vagy például Dubájból is. És hogyha a foglalkoztatott elhagyja ezt az országot, ahol már eleve expert, akkor a családnak lehet, hogy ott már nincs is joga tovább tartózkodni, éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor Európába érkeznek, akkor ők együtt érkezhessenek családként. A kísérő családtagok számára a foglalkoztatáshoz való hozzáférés rendkívül fontos. Jelenleg kb. 20 plusz valamennyi ország engedi meg a családtagok számára, partnerek, gyermekek számára az, hogy a foglalkoztatási piacon szerepet vállaljanak. És ebből 11 az Európai Unióban van. az Európai Unió egészként nem tartja be ezt a eh, nemzetközi legjobb gyakorlatot, akkor a versenyhelyzetben hátrányosabb helyzetbe kerülhet, ami a globális tehetségeket illeti, és gazdasági szempontból is. Szeretnénk ezt e, egységes lehetőségeként találni, szociális perspektívából is találni a kísérő családtagok 85%-a nő. Tehát, hogyha nem adunk nekik munkavállalási engedélyt, akkor ez aránytalanul negatívabban érinti a nőket, és kétszeresen érinti azokat a tagországokat, ahol se nem dolgozhatnak, se nem férhetnek hozzá közalapokhoz. Ez pedig nem nevezhető fair kezelésnek, amelyre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79-es cikkeje említést tesz, illetve szabályoz. Ellentétben, hogyha, ezzel ellentétben, hogyha a partnereknek megengedjük, hogy dolgozzanak, akkor nem esnek ki a munkából, készségeket meg tudják tartani, és amikor visszatérnek országukba, akkor visszatérhetnek a munkaerőpiacra. Ez pedig a cirkuláris migrációt is segít, illetve javítja a munkavállalási perspektívákat, foglalkoztatási perspektívákat, és a Permits alapítvány kiderítette azt, hogy 3000 házastárs, illetve partner kíséri az ICT-ket a nemzetközi feladatoknál, és A partner karrier miatti aggodalmuk miatt sokan visszautasították ezeket a munkákat. 60%-uk azt mondták, hogy a jövőben nem hajlandóak olyan, munka, olyan országba távozni, ahol a partnerek élete megnehezedik, <clears throat> és nem vállalhatnak munkát. Hát nagyon fontos a demográfiai változásokra is tekintettel lenni, és a Közvéleménykutatásunk a szociális faktorokkal is foglalkozott. Kiderült, hogy a házastársak nagy része, amennyiben um, munkát vállalhattak, a családi kapcsolatokra, e, egészségükre és jólétükre pozitív hatással volt. Több ezer e, egyéni megjegyzést és kommentet e, értékeltünk olyan családtagok részéről, akik dolgozhattak, és ezek közül csak az egyiket szeretném megosztani önökkel egy nem európai házastárs megjegyzése volt ez, aki visszatérhetett a munkaerő piacra, miután az Egyesült Királyságba kísérhette eh, vissza eh, házastársát, miután tengeren túl dolgozott eh, évekig. Miután visszatértem a munkaerőpiacra, pszichológiai szempontból nagyon nehéz lenne egy olyan időszakot bevállalni, amikor nem dolgozhatok, és ahogy a gyermekeim engem látnak, anyaként, feleségként és foglalkoztatottként, szintén meghatározó, és ez hatása van a gyermekeim elképzelésére és arról, hogy ők mit akarnak kezdeni a saját életükkel. A lányom azt mondta, hogy nem gondoltam, hogy a lányok is dolgozhatnak anya, és ez felébresztett engem. Hát a gazdasági nyomás, miszerint a legjobbakat kell vonzani a munkerőpiacra, a generációk, következő generációkra is hatása van. Ezek a nemzetközi családok, igenis egy speciális terület azokra a cégekre nézve, amelyek az Európai Unióban a gazdasági növekedés hosszú távú fejlődéséhez hivatottak hozzájárulni. Éppen ezért szeretnénk, hogyha a 15-ös cikket módosítanánk, és szeretnénk segítségünket is felajánlani, amiben további információra van szükségük. Köszönöm, most elkezdjük a vitát. Szeretne valaki kérdést feltenni? Úgy tűnik, hogy nincsenek kérdések. Ha nincsenek kérdések, akkor nincsen vita, akkor nincs válasz sem. Nincsenek kérdések. Akkor át is tértünk a következő pontra. Morvai asszony. Csak egy nagyon rövid megjegyzésem van, megkönnyebbültem. Ma, magasan képzett menedzsment eh, beli személyzetről beszélünk, ugye, hogyha 80%-uk férfi, jól értettem ezt. Mit is válaszolhatnék mindenre? Ez egy közvetlen megjegyzés volt arra a pontra, nézi, amit ön megemlített a férfiak és né- nők arányáról. Mulder úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy kérdést feltenni az előző körhöz kapcsolódóan. Más kereskedelmi blokkokban mi a helyzet például Indiában, Kínában, az Egyesült Államokban? Vannak-e hasonló jogalkotásaik? Erre megpróbálok válaszolni. Nemzetközi kutatásainkban megpróbáltuk 20 ország helyzetét mérni, amely megengedik, hogy a kísérőfelek is dolgozhassanak Európán belül. Az Franciaország, Dánia, az Egyesült Királyság, Olaszország, Svédország és Spanyolország jogalkotást fogadtak el. Nem tudom, hogy a Magyarország itt már meg is valósították de nyolc olyan ország van Európában, ahol a partner is dolgozhat, és van három Németország, Belgium és Írország, ahol amennyiben munka ajánlatot kap a partner, úgy munkavállalási engedélyt is kapnak. Argentina, Ausztrália, Kanada, Hongkong, Új-Zéland, Svájc és az USA ebbe bekapcsolódtak, Malázia, Japán és Mexikó esetében pedig segítik az eljárást. Ezeknek az országoknak a köre pedig bővül, hiszen a foglalkoz a munkaadók is folyamatosan hangsúlyozzák annak jelentőséget, hogy a partnerek is dolgozzanak. Rudeberg úrnak adom meg a szót, Mulder úr felvetésére szeretne reagálni, parancsoljon. Igen, természetesen ez nagyon fontos kérdés, a kölcsönösség nagyon fontos kérdés, amikor is azokról a lehetőségekről beszélünk, amelyeket biztosítunk az EU-n kívüli multinacionális cégeknek a vállalaton belüli áthelyezésre. A válaszom a következő, nagyon különböző helyzetek vannak vannak bizonyos tárgyalások, illetve kereskedelmi egyezményekben is jobb pozícióban vagyunk, amikor is a transferek kölcsönösségéről van szó. Nincs automatikus megfelelés, de szerintem jó úton haladunk, az Európai Unió vezető szerepet játszik, és erre büszkék kell, hogy legyünk. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben még jobb eh, lehetőségeink lesznek. Pátán úr szeretne még hozzászólni, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy ha szabad, visszatérek egy olyan, vit, egy olyan vita témára, ami az előző panelbe elő, az agyelszívás. Nos, a diplomások kérdésében Nagyjából ugyanarról van szó, mint az idény munkásokról ma délelőtt. Szenegáli szakszeretekkel beszéltem erről, és kiderült, hogy a Szenegálból bevándorlóknak több mint fele fiatal diplomás. Európában próbálnak szerencsét. És nem csak diplomás munkahelyeken, gyakran alul fizetett munkahelyeken Morvai asszony az előbb ö, szólt, délelőtt szólt Magyarországról, az Eurocadre végrehajtó bizottság a múlt héten járt Budapesten, és az egyik fontos elem, ami kiderült az, hogy a fiatal magyar diplomások elsősorban Ausztriában és Németországban próbálnak vállalatoknál ö, találni ö, munkahelyet Lengyelországban. A bérezés kérdése európai szinten merül fel, de most már globálisan erre feltétlenül oda kell figyeljen a szakszereti mozgalom, az őket képviselő szakszereti mozgalom, és abban az irányba kell hatni, hogy a diplomások bérezés és munkafeltételei megfelelőek legyenek a hazájukba, hogy ott maradhassanak. Az afrikai szakszeretekkel is ezen dolgozunk, mert hát az afrikai alkalmazási foglalkozás helyzet elég válságos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Patár úr. Hogyha nincsen további kérdés, akkor remélem, akkor, akkor rátérhetünk a következő, a harmadik ülés szakra, és szerencsére nem vagyunk késésben. Köszönöm szépen az előadóknak a részvételt, és kezdődik a harmadik rész.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 Sí, sí, sí. Now, thank you. Thank you for being... Köszönöm szépen, kedves kollégák! És szerencsére késlekedés nélkül folytathatjuk a munkát. A délutáni ülés már a húsvét jegyében telik, és nagyon sokaknak megy a repülőgépe, úgyhogy erről nem feledkezünk meg, és rá is térünk a harmadik fordulóra, a gyakorlati példák bemutatására. Az ICT-k gyakorlati példáit mutatják itt be a szakértők. Két üzleti szervezetet szervezet képviselőit hívtuk meg. Az Európai Amerikai Üzleti Tanács és a NASCOM indiai és multinacionális cégek képviseletének társelnökét, illetve alelnökét. Tőlük halljuk most a gyakorlati példákat az Európai Uniós helyzetről, a jelentéstevő dokumentumával kapcsolatban. Meghallgatjuk őket, és aztán lesz még lehetőség vitára, mielőtt Jakolino úr lezárja a meghallgatást. Carl Cox az első előadó, akit sok szeretettel köszöntünk. Az Európai Amerikai Üzleti Tanács szakképzett munkavállalókkal foglalkozó csoportjának uniós társelnöke. Tessék, Cox úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány diát szeretnék mutatni kiegészítésként. Ahogy ön elmondta, az Európai-Amerikai Üzleti Tanácsot képviselem. Ez a legnagyobb transatlanti szervezet, amely az üzleti érdekeket képviseli tagjaink az Európai Unióban és az Egyesült Államokban lévő vállalkozások. 72 tag cégünk van, amelyek a legtöbb ágazatot lefedik, információ, telekommunikáció, autógyártás, fogyasztói cikkek, gyógyszergyár, stb. tanácsadói szolgáltatások, stb. Az EABC üdvözli az Európai Bizottság javaslatát az ICT-vel kapcsolatban. És ahogy az Európai Bizottság képviselője is elmondta, ma délelőtt az ICT irányelv a jelenlegi üzleti modellt tükrözi a demográfiai trendek, a nagyon magasan képzett munkavállalókra való igény, és az egyetemeket kifejezetten magas rendkívül technikai készséggel elhagyók számának csökkenése miatt nálunk nagy aggodalmak merültek fel az üzleti világban, és egyre nagyobb nehézségekkel nézünk szembe. Nehéz megfelelő szakképzett munkaerőt találni, akik mindig mindenhol, minden piacon jelen vannak. Ezért az ICT irányelv fontos nekünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a megfelelő készségeket, képességeket határozott időre az Európai Unióba behozzuk arra kértek, hogy a, prakt, a gyakorlati aspektusait vessen fel az ICT-nek. Milyen esetekben dönt úgy egy munkaadó, hogy egy bizonyos időre az Európai Unióba hoz be képzett munkaerőt? Néhány szenáriót hadd mutassak meg, persze különböző forgatókönyvek vannak, de ez két szituáció, amelyek kifejezetten példaértékűek. Egy nagy USA szoftvercég egy nagyon szofisztikált e, ellátási lánc menedzsment rendszert hoz létre egy spanyol fogyasztói cikkeket gyártó cég európai áruházában. E, egy megfelelő raktározási a raktározási tevékenység csökkenésére kerül ennek köszönhetően sor, és ez a szoftver felgyorsítja az anyagellátást, Sajnos mielőtt erre az, ennek a szoftvernek a telepítésére sor kerül, egy probléma merül föl, és az előzetes teszt, tesztelés nem kezdődhet meg, mielőtt meg nem oldják a problémát. Mivel a szoftver applikációt az Egyesült Államokban fejlesztették ki, a technikai szaktudás az USA-ban van, és a szoftver mérnököket minél gyorsabban be kell hozni az Európai Uniós raktárakban, a cég raktáraiban, azért, hogy megoldják a problémát, és a helyszínen kell maradniuk addig, amíg nem, biz, nem biztos az, hogy nem merülnek föl további problémák, hogy megkezdődhessen a szoftver telepítése. A második forgatókönyv egy nagy német gyártó céget tehát egy Európai Uniós céget érint. A német cég nemrégiben eh, fiatal menedzsereket eh, vett föl Latin Amerikából és Ázsiából, a gyorsan növekvő piacokról. Ezek a harmadik országból érkező személyek Németországba kerültek hat hónapra, hogy eh, megfelelő kapcsolatokat dolgozzanak, ápoljanak a német vezetőkkel marketing stratégiákat dolgozzanak ki az, azokra a piacokra, amelyekért ők felelnek, és jobban megértsék a stratégiai döntéseket, és aztán utána hazatérnek, és otthon vezető szerepben dolgoznak a német cég fiókvállalatainál. Az ICT ilyen szituációkra jött létre, és a, nagyon fontos az, hogy a cégek, az érintett cégek a legtehetségesebb embereket hozzák be az Európai Unióba és az Európai Uniós fogyasztóknak javára válik ez. Nem gondolom, hogy eleget beszéltünk arról, hogy az ICT milyen értéket jelenthet nem a munkaadóknak, hanem a fogyasztóknak. A fogyasztókkal, a spanyol céggel dolgoznak ezekkel, cégnek a fogyasztóival, klienseivel dolgoznak együtt ezek a személyek, vagy az ő javukra dolgoznak ezek a személyek. Vége, végezetül van néhány kulcsfontosságú elem me a javaslatnak, amelyek rendkívül fontosak az Európai Uniós üzleti világban nem fogok minden, mind a 13 kulcsfontosságú eh, elemre kitérni, de ötöt eh, szeretnék kiemelni. A két eh, példa, amit fel, elmondtam, az egyik az USA szoftvercég, amely egy spanyol cégnek készíti a szoftvert, a másik pedig a német gyártócég. Mind a kettőben vannak, fel, mind a két szituációban felmerülnek bizonyos a kulcsfontosságú érvek. Az egyik az Európai Unión belüli mobilitás. A spanyol cégnek az Európai Unión több tagállamában volt a raktára, ezért az a személy, aki az USA-ból érkezett, nem csak az Spanyolországban dolgozott, hanem Európai Uniós, más Európai Uniós országokban is. És nem csak a a munkaadó, hanem az ügyfelek székhelyén is kell, hogy dolgozzon, dolgozzanak ezek a szoftver szakértők, nem tudják ezt megoldani csak a raktárban ezt a problémát, hanem az ügyfelekhez is ki kell menniük. Aztán a munkaerőpiaci tesztek. Általában késleltetik az ICT-re vonatkozó pozitív döntéseket, és ennek következtében késleltetik és lelass gyorsítják azt a folyamatot, melynek köszönhetően az, az amerikai szoftver szakértő átvételére sor kerülhet. A másik pedig az, a következő pedig a megfelelő előzetes foglalkoztatási elvárás. A 12 hónap az túl sok ami a német céget illeti, a német cég ugye a fiatal menedzsereket vett fel, képezett ki, és helyezett aztán ki a német cégnek az Európai Unión kívüli fiókjá, fiók cégeihez, és itt a 12 hónapos időszak tulajdonképpen meghosszabbítja az egész eljárást. Mi nagyon örülünk annak, hogy a parlamenttel, a bizottsággal és a tanácssal egyeztethetünk erről az irányelvről, amely lehetővé teszi azt, hogy a dinamikus európai cégek az európai gazdaságot fejleszék, és a gazdasági növekedést lehetővé tegyék, amely gazdasági növekedés nagyban függ a képzett munkaerőtől. Köszönöm szépen Cox úrtól, mondja az elnök, nagyon is gyakorlati példát hallottunk öntől és most meghallgatjuk Amet Nivsarkar előadását, aki a NASCOM alelnöke. Tessék, öné a szó, sok szeretettel köszöntjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Libe szakbizottságnak a lehetőséget, hogy bemutathatjuk álláspontunkat, amelyet Nivszárkár vagyok, a NAVSZAKOM alelnöke. Akik nem ismerik a NAVSZAKOMot, a szoftvergyártói szolgáltató vállalatok országos szövetsége, Indiában több mint százezer taggal multinacionális technológiai vállalat, mint a Microsoft, SEP, stb. Indiában hagyományosan nehezen telepettek meg a technológiai cégek, Philips, Siemens, stb., de most már ők is tagjai. Alapvetően az át ICT irányelvet támogatjuk. Azzal kezdeném, hogy elmondanám, miért szükséges a Balaton belüli áthelyezés. Az ICT fontos szerepet játszik Európa versenyképességében így tud gyorsan válaszolni egy vállalat egy értelem felmerülő igényre. Fontos a vállalat számára, hogy rugalmas legyen, és hozzáférjen rövid idő alatt a megfelelő kompetenciára kompetenciához. Például az európai telekom cégek olyan új rendszer dolgoztak ki, amelyel hozzá lehet férni új technológiához. A valós életben ez a fejlemény akár Indiában is megtörténhet. Nem oda kell utazni a klienshez, és a helyszínen kell segíteni a, mikor sikerül a rendszert megvalósítani, akkor tovább megy a mérnök, vagy haza a vállatához, vagy egy újabb helyszínre. Ilyen egyszerű? Nem. Európa egységes piac, és a szolgáltatások területén ez nem igaz. Hogy tovább vigyem a példát ez a mérnök a megoldás négy helyen kell megvalósítsa Európában, akkor az ICT Németországba kell, utána haza kell menjen, újabb engedélyt kell kérjen Franciaországba, majd hazamenjen, aztán újabb munkaengedélyt kérni kell Hollandiába, stb. Ez nagyon nagy el ö, ö, nagyon nagy plusz költséget és időt jelent. Ki fizeti ezt ki? Az európai fogyasztó, az európai vállalat. És ennek az európai polgár látja a kárát. Más kritériumok, más költségekkel megjelenjenek. E, az irányelv biztosítaná a biztonságosabb európai munkavégzést. A vállalaton belüli áthelyezés a belső mobilitás eszköze. Ezzel sikerülne a visszaéléseket is elkerülni. Három megjegyzésem lenne, mert az ICT-vel kapcsolatban három dolgot kérdeztek. Mire nem jó az ICT? Most arról szerek nem állandó bevándorlást jelent. Volt az Egyesült Királyságban egy felmérés tavaly, amikor új politikát vezetett be, és 18 hónap alatt volt a döntő többségnek a munkavállalási ideje. Második az ICT. Nem azért szükséges, mert munkanélküliség van, 0,2%-a az európai munkavállalóknak dolgozik ICT keretén belül. A megfelelő használatát jelenti az ICT a rendelkezésre álló képességeknek. Végezetül az ICT eh, nem olcsó munkaerő a helyi munkaerő helyettesítésére. Először a vállalatok mindig helyi szinten próbálnak felvenni dolgozókat. Eh, Érhető, hogy így járnak el a vállalatok, de gyakran a szakemberek, a magasan kvalifikált szakemberek nem állnak rendelkezésre. Szükség van eh, akkor külsőkre gyakran többe is kerülnek, mert utazási költség van, relokációs költségek, biztosítás, lakhatás. Tehát az ICT nem állandó bevándorlás, nem a munkanélküliség, és nem olcsó munkaerő. Azt hiszem, sikerült tartani az 5 perces keretet. Köszönöm a figyelmüket. Állok rendelkezésükre, hogyha van kérdésük. Köszönöm szépen, Nifszárkár úr. Nos, hallottunk két tapasztalatról. A váltombeli áthelyezés kapcsán van lehetőség vitára, hogy a kérdésük, megjegyezzük a Mulder Köszönöm szépen, nagyon rövid kérdés Cox úrnak 12 hónapos időszaknak az átgondolását javasolta, hogy legyen rövidebb a három éves periódust is elég hosszú vagy átfontolásra javasolt. A három év a maximum, ami az ICT keretében lehetséges három hónap, minimum három év a maximum, úgy gondoljuk, hogy ezek a paraméterek megalapozottak. Egyetértek ezzel. kiderült, hogy a brit felmérésben, hogy az ICT általában 18 hónap alatt marad for which he is responsible here in the LIBE Committee. Bene, grazie Presidente. Alla fine siamo... Köszönöm szépen, elnök úr. Betartottuk a rendelkezésre álló időt. Elégedett vagyok. Sikerült betartanunk az időt, és így mindenki időben elindulhat haza. Köszönöm szépen a képviselők jelenlétét és értékes hozzászólásait, megjegyzéseit, hiszen mindez nagyon fontos volt a e, Libe Szakbizottságban a dosszié tovább dolgozásához. A jelentéstevőket is nagy érdeklődéssel hallgattam. Számos megfontolást hallhattunk tőlük ennek a dossziének a különböző aspektusairól. Egy nagyon érzékeny témáról van szó. Az árnyékjelentéstevőkkel is kapcsolatban vagyunk, akiknek más politikai orientációjuk van. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját feladatkörein belül hozzájáruljon ehhez az anyaghoz. Elérkeztünk a végkövetkeztetésekhez, és rövidre szeretném fogni a mondandómat. Ezzel az anyaggal egy hozzáadott értéket szeretnénk teremteni. Hozzáadott értéket a szervezésben, a koncernek szervezésében azért, hogy a személyzetet jobban fel tudják használni azokat a szakembereket, akik speciális képzettséggel rendelkeznek. Olyanok szakértelmét lehet felhasználni, akik nagyon fontosak Európa számára, mint gazdasági szintér számára. És egy további rendszer is kialakítása kerül, egy speciális gyorsított, egyszerűsített eljárás segítségével, azért, hogy elkerülhető legyen mindaz, amire Cox jelentéstevő úr felhívta figyelmet. Nagyon sok nagy vállalat gyakran fiatal szakembereket nem tud alkalmazni, bár ők nagyon hasznosak lennének a vállalat számára. Mondjuk azért, mert nem lehet őket a megfelelő helyszínen bevetni. Hallhattuk a képviselők véleményét, az vállalkozások, a szektorok képviselőinek véleményét. Mindenki nyilatkozott a saját eh, szemszögéből, sikerült megismernünk a munkadók, a vállalkozások elképzeléseit. Elhangzott az is, hogy rendkívül fontos a családpolitika, ezt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni. És eh, jobban kell definiálni azokat a kategóriákat, akikre az irányelv hatája kiterjed. Nagyon gyakran hiányzik a világos definíció, a célcsoportok világos definíciója. Ez pedig arra vezethető vissza, hogy egy olyan definíciót próbálunk meg megtalálni, ami minden tagországban jól működik. A SCAT-ra tört, is történt utalás, lehetne ilyen típusú definíciókat is használni azért, hogy a gyakornokokat is jobban le tudjuk fedni. Azokat a személyeket kell lefedni az irányelvel, akik a vállalkozásokban vezető pozíciót töltenek be, autoritással rendelkeznek saját költségvetéssel, vezető szerepet töltenek be, főnökként működnek, és nagyon fontos, hogy a rugalmasság elve érvényesüljön, a 14, 15, 16-os cikkelre történt utalás ezek módosítására. A parlamenti vitában lehet ezeket módosítani, de az is elképzelhető, hogy kérünk majd módosításokat nagyon fontos pontokon. Megpróbáljuk a fiatal tehetségeket támogatni, a letelpedés szabadságát tovább bővíteni, a mobilitást előmozdítani, és ha ezt nem tesszük meg, akkor az Európai Unió nem teljesíti a feladatát. Nagyon fontos, hogy a családtagok is hozzáférjenek a munkaerőpiachoz. Nem jó az, hogyha a partnernek otthon kell maradni, amíg a házastárs általában a férfihez egy másik országba távozik. Ez a pont is meghatározó, és foglalkoznunk kell ezzel. Hát fontos ezt a családi problématikát szem előtt tartani, illetve a közösségi preferenciákat. A bevándorlói hullámokat nem lehet eh, lelassítani, és éppen ezért a Schengeni térséget is talán újra kell definiálni. Nagyon fontos, hogy konstruktívak legyünk. Nagyon fontos, hogy a tagországokkal, a tanácssal együttműködjünk és ezért hívtuk meg a tanács képviselőjét is. A határidő kérdése is elhangzott a 12 hónap, ez túlságosan hosszú, a három év, hogyan kezelik a diplomásokat, a gyakornokokat. Ezek mind-mind um, olyan elgondolások, amelyekről további vitára van szükség. Önök tudják, hogy az Európai eh, Unió piacát élettel kell megtölteni új hárállományjal, erősíteni kell. Aki gazdalma, gazdag és tartalmas eh, szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, az ict esetében itt tudásról és tudástranszferről is szó van. És ezzel megpróbáljuk az Európai Unióban a versenyképességet javítani, az ázsiai fiatal tehetségeknek is hozzá kell férniük ehhez, illetve Latin Amerikából is. Nagyon fontos, hogy ők az egyszerűsített eljárásban részesüljenek. Az előttem szólók illetve a panel tagjai elmondták azt, hogy meg kell nézni, mely szektorokat lehet lefedni, melyeket nem. A munkavállalók jogairól is szó esett, a szociális aspektusokról. Meghatározó az, hogy a foglalkoztatási szakbizottság is foglalkozzon a 15-ös cikke értelmében, az eljárási szabályzat 15-ös cikkeje értelmében. Tehát fontos ezt a döntéshozatali folyamatot továbbvinni. Ha csak 50, 500 személyre korlátoznánk mindezt, akkor ez nem túl sok. És Cox úr elmondta, hogy a kontingens rendkívül szerény jelenleg. Alacsonyak a számok, az ICT adatai, és éppen ezért a jövőről is gondolkozunk kell. Nagyon fontos, hogy a jövőbe tekintsünk, más kollégákkal is sikerült együtt működnünk. És egyértelmű, hogy ezt a munkaanyagot még eh, tovább kell javítanunk a mai vita eredményének figyelembevétele mellett. Június 15-én és 16-án a jelentéseket a Libel Szakbizottság taglalja. Júliusban van a módosítók benyújtásának határideje. Az Employ az első októberi héten foglalkozik ezzel, október 6-án, és utána október És én a <clears throat> lengyel elnökséggel is egyeztettem már az illetékes miniszterrel. A lengyel soros elnökség szeretné továbbvinni ezt a dossziét, és megpróbálja ezt tető alá hozni. Mindannyian beszéltünk arról, hogy itt tényleges igényről van szó, és mindezt együtt kell kezelni azzal a kérdéssel, amelyel ma délelőtt foglalkoztunk, a szezonális munkavállalók kérdésével. Elnök úr, Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk a bevándorlói hullámokat eh, legjobban integrálni. Mindenkinek boldog húsvétot kívánok, és eh, az érintettekkel továbbra is beszélnünk kell, és azokkal is, akik ma sajnos nem tudtak itt lenni a vitán. Mert egy olyan anyagról van szó, ahol nagyon fontos, objektív és átlátható szabályokat hozni. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselők bekapcsolódását a vitába. Nagyon hasznos volt ez a vita. Azt gondolom, nagyon jól összefoglaltan hallhattuk a végkövetkeztetéseket, és a húsüti szünet után folytatjuk a munkát. Ezt mindenki élvezze. Mindenkinek köszönjük a részvételt, minden jót kívánunk, és reméljük, hogy megújult energiákkal sikerül majd újból nekifutni a munkának. Köszönjük!